Okay. On behalf of the... Az Európai Parlament nevében szeretném üdvözölni a Nemzeti Parlament összes jelenlévő képviselőjét, és üdvözlöm a európai parlamenti képviselőket is a 2020-as parlamenti hét alkalmából. Nagyon örülünk, mert 116 képviselő jött el a 27 európai, nem az európai tagállami parlamentekből, tehát rekord számban vagyunk jelen. Az interparlamentáris konferenciánk most arra összpontosít, hogy hogyan lehetne a gazdasági és monetáris uniót kiterjeszteni és bővíteni. Néhány szót szeretnék szólni az Európai Parlament nevében. Az euró az európai integráció egyik legláthatóbb szimbóluma. És négy európai polgárból hárman úgy gondolják, hogy az euró jó az Európai Uniónak. Ez eh, a legmagasabb támogatottság, amióta 2002-ben bevezették az eurót. Reméljük, hogy nem sokára az összes európai polgár élvezheti az euró előnyeit. És uh, Horvátország és Bulgária is is elmondta, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy az európai valutátváltási rendszerbe belépjen. Nagyon kivoltunk téve a válságnak a válság, 2008-as válság alatt. Azóta nagyon jó eredményeket értünk el a válság után, azonban még mindig vannak strukturális gyengeségek, amelyekkel az Európai Parlament is foglalkozott. Tehát ezekkel a hiányosságokkal foglalkoznunk kell. Az ECON szakbizottság fogja megtárgyalni saját kezdeményezésű jelentésekkel, hogy hogyan fejlődjön tovább a tőkepiaci unió, a makrogazdasági keretek, hogy jobb hatással legyenek Európa gazdaságára, és hogy növeljük a demokratikus elszámoltathatóság és az átláthatóság szintjét. Az euró nemzetközi szerepének megerősítéséről is szeretnénk. Ezen kívül még szeretnénk az IDIS rendszert is megerősíteni, amely a bankunió része. A Költségvetési Bizottsággal szorosan együttműködünk a reform támogatási programon, és szorosan megvizsgáljuk majd a tanács szándékát, hogy ezt a programot bevegye a költségvetési eszközbe. Az év végén azt várjuk, hogy a bizottság tegyen egy javaslatot az európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszerre, amelynek a célja az, hogy az embereket erősebbé tegye a külső sokkok, megrázkodtatások ellen. Végezetül pedig az Európai Parlament számos alkalommal hangsúlyozta a demokratikus elszámoltathatóság szerepét, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan látják a nemzeti parlamentek a nemzeti kormányzataik politikáját a gazdaság és monetárius unió kapcsolatban. Mielőtt átadom vendégeknek a szót, szeretnénk elmondani, hogy milyen szabályaink vannak. Mivel nagyon sok részvevő van, kérem szépen vegyék figyelembe azt, hogy nem mindenki szólhat ma. Éppen ezért megkérek mindenkit, hogy a hozzászólását két-három percben foglalja össze. Az órát látják majd. A viták minőségétől függően eh, a időt tovább is korlátozhatjuk. Az eh, azt talán mindenki talál kártyákat és ezekkel lehet jelezni, hogyha valaki szeretne felszólalni. Tehát eh, kérem, hogyha szeretne felszólalni, töltse ki, és nyújtsa át a teremszolgáknak. Megpróbálunk egy olyan módszert követni, hogy két nemzeti parlamenti képviselő szólal fel, utána egy EP képviselő, és ismét két nemzeti. Természetesen az egész vita alatt szeretnénk betartani ezt a szabályt. Most pedig szeretném Perics asszonynak átadni a szót a horvát parlament részéről. Köszönöm szépen, Tinlágyi asszony. Horvátul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Poštovane gospodine Marius Centano, predsjedniče Euroskupi. Marius Centana, az Eurogroup elnöke, Valdis Dombrovskis úr, aki az Európai Bizottság a alelnöke, Fabio, Paolo Angentini, Fabio Panetta, az Európai Központi Bank az egyik vezető személyisége. Tisztelt képviselők! Tisztelt régióbizottsági tagok! Európai Gazdasági és Szociális Bizottsági tagok! A horvát elnökség történelmi időpillanatban kezdi meg munkáját, 28 évvel azután, hogy elismerték Horvátország függetlenségét alapvető reformokat vezetett be Horvátország a csatlakozási folyamat során, rendbe hozta gazdaságát, és 2013. júliusában csatlakozott az EU-hoz. Ma, 7 évvel a csatlakozást követően nagy öröm számunkra, hogy az Európai Tanács elnöki posztját tölthetjük be főleg az új jogalkotói és intézményes ciklus kezdetén. Horvátország számára az EU példátlan béke folyamatot képvisel. A közösség a közös értékekből, szolidaritásból táplálkozik. A horvát elnökség kulcsfontosságú pillanatban tölti be feladatát az Európai Unió számára. Horvátország hozzá kíván járulni európai építkezéséhez, új lendületet adva Európának. Ami a döntéshozó folyamatot illeti, és az európai szakpolitikák állampolgárokhoz való közelítését illeti, nagyon fontos ez, hogy elvárásaiknak és szükségleteiknek megfeleljünk. Tulajdonképpen mi vagyunk a motor a változó világban. Nagyon fontos, hogy ha összefogunk, erősebbek vagyunk, és készek vagyunk a modern kihívásoknak megfelelni. Külön öröm számomra, hogy a horvát parlament és saját nevemben Irina Tajánival együtt elnökölhetek itt, aki az Európai Parlament Ekon bizottságának elnöke. Az Európai Unió irányításának szélesebb körűvé témájában. Az elmúlt évtizedben ez jelentősen megerősödött, főleg az irányítási keretnek megfelelően. A célunk az, hogy a jövőben még jobban megerősítsük. További eszmecserére van szükség a különböző ajánlásokról, különböző szinteken. Várom tehát ezt az eszmecserét. Most pedig Zdravko Máricsot szeretném megkérni, aki az ECOFIN elnöke, aki Horvátországban pénzügyminiszter, szóljon néhány szót az ECOFIN prioritásairól, parancsoljon. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Az Eurogroup elnöke, az Európai Központi Bank elnöke és a bizottság képviselője. Hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy ezen a konferencián részt vehetek. Horvátország az Európai Parlamenttel együtt szervezte ezt az idén. Az EU-s nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti eszmecserék rendkívül fontosak az Európai Uniós szakpolitikák alakítása érdekében. Megfelelő pillanat ez, hogy még jobban megvizsgáljuk a gazdasági kereteinket. Az egyik oka annak, hogy új intézményes ciklus indul az EU-ban, és ez mindig nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mit, mit értünk el eddig, és hova szeretnénk eljutni a jövőben. A másik nagyon jó ok arra, hogy a legtöbb gazdasági szabályt körülbelül egy évtizeddel ezelőtt fogalmaztak meg, és ami a mai perspektívákat illeti, most már visszatekinthetünk egy kicsit, és megállapíthatjuk, hogy sok eredményt tudunk felmutatni az elmúlt tíz év során. Az EU szabály alapú koordinációját finomította, és ezt kiterjesztette a fiskális politikákra. A tagállamok az európai stabilitási mechanizmust is bevezették, hogy megfelelően reagáljanak, hogyha a pénzügyi stabilitást komoly veszély fenyegeti. Ami még fontosabb, az EU beindította a bankuniót. Ez nagyon fontos, amelynek egységes probléma megoldó mechanizmusa is van. Az Európai Központi Bank is nagyon fontos szerepet vállalt fel új eszközök bevezetésével. Mindez az EU-t és az EU térséget megerősítette, és sokat segített az előző évtizedi helyzethez képest. A korábban felgyülemlett egyensúlytalanságokon tudott segíteni, bár a kockázat elemzés alapján az új szabályok nem föltétlenül befolyásolták a fiskális politikát és a jó időszakokat nem föltétlenül használták fel a gazdasági életben arra, hogy fiskális puffereket halmozanak fel. Nagyon fontos, hogy konkrét problémákkal foglalkozzunk, hiszen ma már mások a kihívások. Olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, mint az állandóan alacsony növekedés, az infláció, stb. Az egyre gyorsabban változó technológiai innováció gyors reagálást kíván, ennek nyilván következménye van a gazdaságra is. Foglalkozunk el az éghajlatváltozással, főleg a demográfiai kérdésekkel. Ezek egyre összetettebbé válnak, főleg az új tagállamokban. Ezen kívül szembe kell néznünk azzal a kockázattal, amely a geopolitikai feszültségek miatt alakul ki, illetve a kereskedelmi kapcsolatok miatt. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a gazdasági és monetárunió robosztus maradjon, és a változó környezetben megfelelően növekedhessen. A irányítási keretünkről ez, eszmecserét kell folytatnunk, mégpedig úgy, hogy megtaláljuk a megfelelő választ a válaszokra. A fenntartható befogadó növekedés támogatásával ö, együtt figyelembe kell vennünk más aspektusokat is. A bizottság már megtett az első lépést ebbe az irányba, amikor is a, a kormányzás felülvizsgálatáról egy közleményt adott ki. Ez nagyon jól elemzi azt, hogy a jelenlegi gazdasági keret milyen hatékony, illetve megfelelő kérdéseket fogalmaz meg. Várom a nyilvános konzultáció eredményét is, ez tegnap indult be. Biztos vagyok benne, hogy az EU-s intézmények, a nemzeti hatóságok és a parlamentek aktívan hozzá fognak járulni ehhez a vitához. Mint a tanács soros elnöksége, a kettes, hatos csomagról is eszmecserét fogunk Zágrában április 24-26-a között. Nagyon fontos ez, és ma a az ECOFIN ülésen délelőtt hallottuk a bizottságot, hogy hogyan kívánja felülvizsgálni ezt a kormányzást. Azt gondolom, nagyon sok területen megfelel ez a tagállamok elképzeléseinek is. A legtöbben egyetértünk abban, hogy a fiskális keretre tehát be kell a legtöbbet befektetni, illetve a digitális gazdaságba, és biztosítanunk kell a hosszú távú fiskális fenntarthatóságot általánosságban, a minőség, a növekedés barát intézkedéseknek kell tükröződniük jobban az irányításban. Sokan egyetértünk abban is, hogy egyszerűbb szabályokra van szükség, amelyek a gazdasági változók megfigyelésén alapulnak. Nos, ami a jövőt illeti. Koordinálni kell bizonyos nemzeti politikák terén, de ez csak egy része az egész történetnek, Tovább kell előrelépnünk a gazdaság és monetár unió mélyítése terén. Horvátország elkötelezte magát emellett, nem csak mint soros elnökség, hanem azért is, mert csatlakozni kívánunk az eurótérséghez, és azért is, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ez minden EU tagállam jól felfogott érdeke. Az euró a mi valótánk És a legtöbb tagállam szeretné ezt használni egy adott időpillanatban. Ezért nagyon helyes, hogy minden tagállam részt vegyen az Európai Monetárunió elmélyítéséről folytatott vitában részt vegyen. Biztos vagyok benne, hogy már jó is ezzel egyetért. Azonban néhány szót engedjenek meg azzal kapcsolatban, hogy mi, mint soros elnökség, milyen prioritásokat tartunk szem előtt a jogalkotó időszakra. Legfőbb célunk, hogy a tanács álláspontját a konvergencia versenyképesség szempontjából kialakított eszköz vonatkozásában véglegesítsük. Ott van a BIK, ami megint csak nagyon fontos, a jogalkotói munka a reformtámogatási programra irányul, illetve a BIK-re. Eh, az Eurogroup eh, októberben döntött erről. Nagyon fontos, hogy itt előrelépés történjen. A közös költségvetési eszköz az úgynevezett eh, konvergencia és verseny, verseny nevet viselve Fontos, hogy befolyás, pozitívan befolyásolja a monetárpolitikát és Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament is nagy jelentőséget tulajdonít ennek. Remélem, hogy a oldalú egyeztetéseket még ebben a fél évben elkezdhetjük erről az eszközről. Nagyon fontos elem a független és erős EMU irányába a bank ágazat. Nagyon fontos, hogy többen is felvállalják a kockázatot. Az európai betét program is nagyon fontos része ennek. Nagyon sok politikai, politikai szempontból kényes kérdéssel foglalkozni kell. Ha itt előre lépünk, ehhez nyilván sok időre, türelemre van szükség. Szándékunk az, hogy az Eurogroup elnökséggel szoros együttműködésbe tegyük ezt. A horvát soros elnökség során szakmai eszmecseréket fogunk fü- folytatni a főjövőbeli idíszről. Aztán a pénzügyi integráció. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy előrelépjünk a tőkepiaci unión területén. Itt teljes körű előnyöket kell biztosítani a befektetőknek, az üzleti vállalkozásoknak is. Ráadásul az erős unió nagyon fontos, hogy erő, előteljes ö, szerepet kölcsönözön az eurónak nemzetközi szinten. A nem hivatalos zágrábi ECOFIN ülésen is erről lesz szó majd. A cél az, hogy a szükséges hiányzó intézkedéseket is bevezessék, azért, hogy a tőkepiaci uniót is létrehozhassuk. Az új prioritásokat is támogatni fogjuk, célja ennek az új intézményes ciklusban az új akcióterv kialakítása. Hölgyeim és uraim, ahogy láthatják, nem kevés a tennivalónk. Rendkívül fontos a jelenlegi nemzetközi helyzetben mindez. A szabályok, és a kihívások rendkívül fontosak. Szociális környezetvédelmi problémákra kell megoldást találnunk, mégpedig úgy, hogy hosszú távon befolyásolják az életminőséget és a generációkat a jövőben. Mint uniónak meg kell értenünk egymás aggájait, és a lehető legjobb megoldást kell megtalálnunk mindannyiunk számára azért, hogy állampolgáraink számára biztosíthassuk a legjobb jövőt. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog ez, és várom a mai napi eszmecserét. Köszönöm. Thank you, Mr. Maric. Köszönöm szépen, Marics úr. Most pedig az euróövezet elnökének adok szót. A prioritásokat fogjuk megbeszélni, az euróvezet prioritásai tessék. Köszönöm szépen, tisztelt tagok, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt ECOFIN tanácselnök, Kedves LKB képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ezen a konferencián részt vehetek a 2020-as parlamenti hét keretében. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt részt vehetek ezen az ülésen. Lisszabonban is jártam a parlamentben. Amióta átvettem a hivatalomat, évente kb. 30 parlamenti találkozón vesznek részt, ez fontos. A parlamenti vizsgálat javít a jogalkotáson, és erősíti a demokrácia állapotát. Azért vagyok itt, hogy az euróövezet kormányzásáról beszéljek, ami jóval összetettebb folyamat, mint a nemzeti szinti igazgatása, de azért ugyanolyan fontos. A közös pénz nem használata 75%-on van. Ez a legmagasabb arány, amit mostanáig nyilván tarthattunk. Az európaiak büszkék a pénzemükre, és értik is az értékét. Nem hagyhatjuk őket cserben, ugyanis 20 évvel ezelőtt hoztuk létre az eurót, csak nem megfelelő intézményeket és nem megfelelő megállapodásokat biztosítottunk. Ezek voltak azok a hiányok, amelyek rávilágított a válság. Időnk legnépszerűbb projektje a közös pénz nem. Az állampolgáraink bizalmát továbbra is szem előtt kell tartanunk, amikor a különböző hiátosságokat számoljuk fel. Nagyon sok mindent megtettünk már, de még sok mindent tennünk kell. Amióta bevezették az eurót, az euróövezet gazdasága az utóbbi időkben gyengülni kezdett, és a közös irányítás nagyon időszerű. A, az EU-ról vezet kormányzásának három része van. Egyrészt vannak a közös szabályok, amelyek a tagállamok adóügyi és gazdasági, valamint pénzpolitikára vonatkoznak. Ez jelenti a kormányzásunk gerincét. Az európai szemeszter a legjobb példa. Meg vagyunk győződve arról, hogy a közös szabályok a tagállamokat segítik abban, hogy a korábban összegyűjtött hiányt felszámolják másodszorban. A hatékonyság az intézményektől is függ, a közös intézményektől, melyeket létrehoztunk, az euróvezet kormányzását magasabb szintre vitte. Harmadsorban az euróvezet kormányzásában beszélgetésekre, társellenőrzésre is szükség van, valamint tanácskozásra az intézményekkel. Ezért jött létre a tágabb eurócsoport, és megfelel az Európai Unióról szóló szerződésnek nagy, az irányítás fontos a válságidőkben, ezt láthattuk. Az informális koordinációs folyamatok is lényegesek, és szeretném bemutatni, hogy mi az, amit lágy koordinációnak nevezünk. Ez az adóügyi irányítás. A közelmúltban közreadtuk a gazdasági előrejelzést, és megfogalmaztuk, hogy hogy kellene kinézzenek az eredmények a tagállamoknak, a rendelkezésre álló adóügyi szabályoknak megfelelően kell az adóügyi válaszokat megfogalmazni agregált szinten, úgy, hogy közben az adóügyi szabályokat is tiszteletben tartjuk. Ezt kiegészítik az ország ajánlások. Az országokat az alapján ítélik meg, hogy hogyan illeszkednek ez a szakpolitikai kerethez. Így néz ki az Európai Uniós szintű irányítás, hogy vajon működik-e, az egy igen találó kérdés. A válságnak köszönhető az, hogy az üzleti ciklusunkat szinkronizáltuk, és így nagyon kicsik az eltérések a tagállamok között, de azért még lehet integrálni. Ettől lesz majd a monetáris politikánk hatékonyabb. Viszont jelenlegi formájában a kormányzás három összetételének köszönhető. Egyrészt használtuk az eszközöket, hogy az euróövezet ellenálló képesebb legyen. De azért a világ nagyon megváltozott tíz év alatt, ott van a klímaváltozás és a digitális változás is, amihez kollektív, sürgős lépésekre lesz szükség. A politikai figyelmükre is szükségünk van, Bizonytalanságok léteznek ugyanis a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok szempontjából. Kritikus döntéseket kell meghoznunk, és ezzel foglalkozni kell, ha szeretnénk biztosítani a gazdasági és pénzügyi szuverenitásunkat. Ennek hátterében kell leltárt készítenünk arról, hogy a kormányzásunk továbbra is megfelele a célnak, ezért az Euróövezet tegnap üdvözölte a bizottság adógyi szabályokkal kapcsolatos javaslatát. Készen állunk a konzultációs folyamatot továbbvinni, melyet elkezdtek a témában. Az elmúlt két évben felülvizsgáltuk az intézményi felépítésünket is az euró csúcson sikerült előrelépni az euróövezet mélyítésével kapcsolatban, technikailag és politikailag is átfogó tanácskozásokra volt szükség, és kiegyensúlyozott megoldásokat kellett itt megbeszélni. El is mondom, hogy mit tettünk, és hogy mit fogunk tenni. Nézzük az euróvezet költségvetési eszközét, ez a legújabb része a projektünknek. Az euró tanácskozások a 2008-as eurócsúcs anyagát vették alapul. 2019-re az Euróvezet megbeszélt az operatív elveket, ezekre az eszközökre vonatkozóan, és át is nézem a főbb jellemzőket. Abban maradtunk, hogy az eszköz a nemzeti reformokat társfinanszírozná, valamint az állami befektetéseket, azért, hogy az euróövezet versenyképességét erősítsük. A konvergencia nem természetes eredménye a monetáris integrációnak, mert olyan lépésekre van szükség, amelyek befektetéseket ösztönöznek az euróvezeti országokban. Ezek a befektetések és reformok a versenyképességet erősítik. Minél konvergensebb és versenyképesebb egy az euróvezet, annál jobb lesz az EKB politikája, annál hatékonyabb is, és annál jobban tudják majd az állampolgárok is használni az eurót. Ahhoz, hogy elkerüljük a válság idő problémáit, a tagállami társfinanszírozási rátát csökkenteni kell, ha komoly nehézségben van egy ország. Rugalmasan szeretnénk allokálni az erőforrások egy részét az olyan országok nak, amelyek országspecifikus kívásokkal küzdenek. 2009. júniusában az euróvezet csúcs találkozója Beszélt a stratégiai orientációról, valamint a, ról az eszközről, amely hát az euró csúcs jóvá. Az euró csúcs megbeszéli más tagállamok alapokhoz való hozzáférését is. Ezek a megállapodások erősítik a gazdaságpolitikai koordinációt, és azt, hogy a tagállamok jobban részt vegyenek az irányításban. Erre egy szükség is van a közös szabályok végrehajtásában. A költségvetési eszköz a parlament jóváhagyási eljárásának tárgya lesz, és mentesítési eljárásának tárgya is lesz. Ugyanakkor a tagállamok parlamentjei is együttműködnek majd a BIK javaslatban, és mondok, beszél, mondok néhány szót a pénzügyi aspektusokról is. Ez az eszköz az uniós költségvetés részét képezi. A, ennek a mértékét később döntjük el, és még nem is tudom elmondani, hogy milyen eredményt hoznak a tanácskozások, de legalábbis az elején valószínűleg szerényebb mértékű lesz. Politikai vitát kell lefolytatni, de hiszem, hogy az állam és kormányfők majd megemelhetik ezt az összeget. Az euróövezet megbeszéli az eszköz finanszírozását, a saját forrásokat leszámítva. Talán egy kormányközi megállapodással lehetne mindezt rendezni. Tegnap az euróövezet jóvágyott egy jelentést, amely erről a döntésről beszélt, de ehhez szükség van arra, hogy jól informált döntést hozhassanak a megállapodásról, ahhoz, hogy aztán az eszköz költségvetését megnöveljék. Rugalmasak vagyunk, illetve megvan a rugalmasság a BIK kapcsán. A költségvetés 7 évre szól, viszont minden egyes évben prioritások a prioritásoknál meg kell néznünk azt, hogy elég-e a saját forrás ahhoz, hogy a prioritás teljesüljön, hanem akkor ö, szükség van további pénzekre, és ezért olyan fontosak az ajánlásaink. Nem a ö, méret, hanem a hatékonyság a lényes, és ezért mondom azt, hogy itt nem a méret, ennek a költségvetésnek a mérete a lényeg most. Az ambíció és a magánéredekek között egy kiegyensúlyozott helyzetet kell találnunk. A tanács és az Európai Parlament az eszközről tárgyalni fog, remélhetőleg zökenementes lesz az egész, azért, hogy 2021-ben el is induljon a rendszer. És mondok még néhány szót más feladatról is, amin az Euróövezet az elmúlt évben dolgozott. Tavaly decemberben az Euróövezet elvileg megállapodott a szerződésről, és a jövő héten az SZM reformmal kapcsolatban véglegesíteni is fogjuk a javaslatot. A tagállamok ratifikációs folyamatában kell majd az egészet jóvá hagyni természetesen, az egész 2021 közepéig fog tartani. A szerződés felülvizsgálata az eszközökhöz van hozzáférést könnyebbé teszi. Emellett a gazdaság kiigazító programok, valamint a válságkezelési intézkedések esetében is támogat. Emellett ott van a szanálási alap, a bankunió szempontjából itt voltak hiátusok, most megbeszéljük, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a javaslat 2021-ben hatályba lépjen három évvel korábban, mint azt tervezték. A másik menetleten lévő pont a bankunió harmadik pillére, a betétbiztosítási rendszer. Tekintettel arra, hogy itt nagyon sok egymással összefüggő kérdés van, egy átfogó megközelítést fogunk alkalmazni, integráltabb banki ágazattal, ami jobban igazgatja majd a válságot, és lesznek pénzügyi garanciák is. A tárgyalások miniszter, pénzminiszter, pénzügyminiszter helyettesi szinten haladtak előre, és lendületet kapott a folyamat, illetve mindenki érzi, hogy mennyire sürgős a kérdés. Így remélhetőleg júniusra sikerül is megegyeznünk, azért, hogy a mandátumnak megfelelően eljárjunk. Az ambíció az kell, hogy legyen, hogy átfogóbb legyen a bankunió, még a jelen mandátum alatt kell ezt elérnünk. Ha a tőkepiacokat nézzük, idővel szükség lesz a biztonságos eszközökre ahhoz, hogy Európa pénzügyileg szuverén maradjon. És ezzel a felszállásom végére érek, a válságra való reagálásképpen különböző intézkedéseket vezettünk be, amelyek következtében az euróvezet ellenálló képessé vált és sikerült leküzdeni a válság problémáit. Ez egy pajsként működött, ezt mindenki meg is érti, az állampolgárok, vállalatok és az euróvezeten kívüli vállalatok is. Időközben azonban más kívásokkal szembesülünk, és ezért van szükség a kormányz, az eurókormányzásra. Zajlik a munka, hogy elmélyítsük az euróvezetet, a politikai akarat azonban megvan, és sikerülhet is előrelépni, bár lehet, hogy ez csak fokozatos lesz. Pozitív változásokat láthattunk az intézményi és szakpolitikai területen, és az euróvezet a jövőben is megteszi a tőle telhetőt. Köszönöm a figyelmüket, és szeretném meghallgatni, hogy mit gondolnak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Egy kicsit hosszabban beszélt a kelleténél, de Valdis Dombrovskis úr, ő bizottság alelnöke, és néhány szót szeretne szólni a bizottság prioritásairól. Elnök asszony, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és hogy eh, szólhatok ezekről a témákról. Egy integrációs folyamatról van szó, nagyon fontos, hogy megőrizzük prosperitásunkat, stabilitásunkat, hogy a gazdaság a polgárok érdekét szolgálja. Nagyon erős globális verseny van, éppen ezért erősítenünk kell gazdasági architektúránkat. Egy erősebb monetáris unió erősebb kormányzást követel. Éppen ezért szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a demokratikus elszámoltathatóság és a gazdasági kormányzás kéz a kézben járnak. Fontos az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés, hiszen csak így tudunk tényleg megvalósítható reformokat létrehozni. A szemeszter ciklusa alatt nagyon fontos tehát, hogy a nemzeti parlamenti képviselők idejöjjenek, és hogy mi is meglátogassuk őket otthon hiszen így tudjuk legjobban kísérelni gondolatainkat. Én eh, most szeretném felsorolni azokat az elemeket, amelyekre koncentrálni szeretnénk. A bankunió az egyik, itt szeretnénk haladást elérni. Itt az a lényeg, hogy az adófizetők pénzét ne olyan bankoknak fizessük ki, amelyek hibákat követnek el. Másodszorban pedig egy nagyon erős, integrált pénzügyi szektorra van szükségünk, amelynek megvannak a céljai, akár az iparpolitika tekintetében is. A bizottság természetesen segít abban, hogy előmozdítsa a bankunió fejlődését. Egy közös betétbiztosításról is szó van, és olyan témákról szeretnék szólni, amelyekről már az előttem szólók is szóltak néhány szót. Üdvözöljük az Európai Stabilitási Mechanizmus reformját, amely nem sokára a befejezéséhez közeledik, illetve eléri azt. Nagyon fontos, hogy az európai Unió jogrendszerébe beépüljön a stabilitási mechanizmus. Nagyon fontos például a piac egysége ebben a pillanatban, amikor Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy mélyebb és kevésbé szétaprózott tőkepiacra van szükség, hogy a cégek fejlődjenek és munkahelyeket teremtsenek. Ez nem csupán technikai, de nagyon nagy mértékben politikai kérdés is, főleg a KKV-knek van szükségük különféle forrásokhoz, diverzifikált forrásokhoz. Éppen ezért szeretnénk egy PPP alapú alapot megnyitni, amely forrásokat jelenthetne a KKV-knek. A tőkepiaci unió természetesen kihat a kiskereskedelemre is. Éppen ezért a kiskereskedőkre is jobban kell figyelnünk. Gyorsabban kell fejlesztenünk például a fizetésképtelenségbe jutott vállalatok megsegítését. Az is fontos, hogy a reform támogatási program 2021-ben működőképes legyen. A konvergencia és versenyképességi eszköz tekintetében is haladást értünk el. Ez nagyon fontos a gazdaságunk ellenálló képessége tekintetében. Ez az eszköz további beruházásokat is generál majd. Az európai munkanélküli segély viszontbiztosítási rendszeren is dolgozunk. Ez hozzájárul majd a megnövekedett szociális kohézióhoz, és erősíti a gazdasági és monetáris uniót is. A gazdasági kormányzási keretünket is át kell tekinteni, és itt nyílt vitára van szükségünk abban a tekintetben, hogy mit lehet javítani a jövőben. Gentiloni biztos majd többet szól erről. Tisztelt képviselők! Egy erős gazdasági unió, a bankunió, a tőkepiaci unió alapjain a lehető legjobb előfeltétele annak, hogy versenyképesek maradjunk, az euró erős maradjon, és hogy gazdasági autonómiánk is erős maradjon. Így megerősödve léphetünk fel a nemzetközi fórumokon. Természetesen itt a multilaterális együttműködés is az egyik legfontosabb eszköz, és a geopolitikát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Elő kell mozdítanunk a piacgazdasági modellünket. Ez a közös feladatunk az európai és a nemzeti parlamenti képviselőknek, hiszen szükségünk van Európában az erősebb gazdasági és monetáris unióra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dombrovszis úr. Most pedig eh, szeretném megkérni Paolo Gentilonit, a gazdasági ügyekért felelős biztost, hogy eh, szóljon az Európai Bizottság prioritásairól. Köszönöm, tisztelt eh, elnök asszony! Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a héten a parlamenti munkában, amely a gazdasági irányítással foglalkozik. Úgy hiszem, rendkívül fontos abban a pillanatban, amikor az Európai Parlamentnek egyre növekvő a szerepe az európai intézmények sorában. És azok a témák, amelyekről szó van, egyre aktuálisabbak az olasz parlamentben is. Engedjék meg, hogy angolul folytassam, és elmondhassam azt, hogy azért is aktuális ez az eszmecsere, mert most indult be az Európai Bizottság közleményével kapcsolatos folyamat a gazdasági irányítás felvizsgálatáról, úgyhogy az erről folyó vita pontosan jó időpontban kezdődik. First thing maybe to assess in our risk. A legutóbbi előrejelzések is azt jelezték, hogy világosan látható, hogy a növekedés folytatódik, és már szinte 7 éves növekedési ciklusban vagyunk, de most már azért lassabb a növekedés. Alacsony növekedés van, alacsony kamatok vannak, alacsony infláció van, egy jó ideje. Egyidejűleg vannak külső kockázatok is, amelyek befolyásolhatják a helyzetet, és itt említhetném például a kínai koronavírust is. Tehát a kihívások itt vannak. A második megjegyzésem, hogy az új bizottság és az európai intézmények nagyon ambiciózusak a kihívásokkal szemben főleg az európai zöld megállapodást említhetném, a digitális átmenet és a demográfiai kihívást. Ezek mind-mind feladatot jelentenek az új bizottságnak és az új parlamenti ciklusnak. Óriási beruházási szükségleteket is jelent ez. De a közberuházások még mindig a válság előtti szinten vannak. Körülbelül tíz éve indítottunk egy visszatekintést, és ez mutatja be, hogy hogyan néz ez ki. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen helyzetben vagyunk, és hogy tudjuk, hogy mit lehet megváltoztatni a szabályokban annak érdekében, hogy jobbak legyenek. Hogyha megnézzük, hogy mi működött, mi nem működött, akkor szerintem elég egyszerűen felfedezhetjük, hogy csökkentettük a deficiteinket, hogy a mély válság után volt egy stabil növekedési fázis, csökkentettük az eladósodásunkat, de a különféle országokban különféle szinteken. És nem voltunk képesek elkerülni a prociklikus politikákat, és nem kerülhettük meg, hogy bizonyos országokban többlet keletkezzen. A összkép az, hogy előre mozdultunk, de egyidejileg abban az új helyzetben, amelyben vagyunk, biztos, hogy javítanunk kell az eszközökön. A lényeg nem az, hogy most az egészséges köz politika ellen, a megfelelő költségvetés ellen legyünk, hanem hogy ezt javítsuk nem, nem arról van szó, hogy most a szabályainkat szüntessük meg, hanem hogy javítsunk rajtuk, és főleg, hogy korszerűsítsük és alkalmazzuk őket az új kihívások közepette. Mik a lehetséges céljai ezeknek a javításoknak? Most kettőt említhetnék. Egyszerűsítenünk kell a szabályokat. Nagyon egyszerű elmondani ezt, de nem olyan egyszerű ezt a gyakorlatba is átültetni. Ezen kívül nem fontos, hogy okosan kezdjük el ezt a munkát. Nyilván eszközökre szükségünk van, hogy a szabályokat úgy változtassuk meg, hogy helyes döntéseket hozzunk. De az biztos, hogy ha a komplexitás nagyon komplex lesz, tehát a bonyolultság még bonyolultabb lesz, akkor már nagyon nehéz a polgároknak megérteni, hogy miről szól az európai politika, de a kormányoknak és a polgároknak sem könnyebb. Nagyon fontos az, hogy milyen perspektíváink vannak. A további célunk az, hogy barátságosabbak legyenek a szabályok. Főleg úgy, hogy könnyítsük meg a beruházások helyzetét. Szerintem át tudjuk hidalni a különbségeket, tudom, hogy nem könnyű, de szerintem igenis megfelelő eszmecserével át lehet hidalni a problémákat. Nagyon fontos az, hogy a politikai jó szándék vezéreljen minket, és hogy nyílt vitát, eszmecserét folytassunk a nemzeti parlamentekkel is, hiszen csak is egy nyílt eszmecsere garantálhatja azt, hogy elérhetjük céljainkat. Köszönöm. And the last speaker is Mr. Fabio Panetta. Köszönöm szépen, Gentiloni úr. Fabio Panetta úr következik, aki az Európai Központi Bank végrehajtó testületének tagja, és a monetárpolitikai várható fejleményekről fog nekünk beszámolni, parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok önökhöz a mai napon. A Gazdaság és Monetár Unió értelmében együttműködésre van szükség az európai intézmények és, az, és önök között, az európai és a nemzeti parlamenti képviselők között. Az EMU két fontos központi vitával kísért folyamat volt már a kezdetek kezdetétől fogva. Az első az integrációra vonatkozik, hiszen vannak, akik úgy érveltek, hogy az konvergencia volna a legfontosabb, mielőtt a uniót létrehoznák. Mások viszont úgy gondolják, hogy először a gazdasági integráció a fontos, utána a politikai. A második vita arról szól, hogy az eurozónába először új tagokat kell -e fölvenni, vagy meger- elmélyíteni az együttműködést az intézmények között. Nagyon fontos gazdasági ö, alapjai vannak ö, ennek. Ö, a politikai elkötelezettség, hogy Európa egyre jobban közelítsen egymáshoz már bebizonyosodott. Ezt azonban hatékony szakpolitikáknak kell alátámasztaniuk. Itt két prioritásról szeretnék szólni. Először is az euró térség, eh, hogy az EMU architektúrája megfelelő legyen, ez egyre sürgősebb feladat. Másodszorban mint az EMU, mint a már létező eurótérségi tagok érdekében kollektíven kell biztosítanunk azt, hogy a csatlakozást megfelelően előkészítjük. Így eh, elkerülhető az, hogy elkapkodva bővítsünk vagy szélesítsünk. Az integrációra egyre nagyobb szükség van. A gazdasági, az európai gazdaságok túlságosan kicsik ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során megfelelő súlyjal nyomjanak alatba, vagy hogy saját valutájukat érvényesíthessék. Nagyon fontos, hogy közösen próbálják befolyásukat növelni a világban. A gazdasági integrációt viszont hatékonyan csak akkor kezelhetjük, ha mindannyian előnyöket szeretnénk kovácsolni belőle. Egyre eltérőbbek az országok között és a pénzügyi struktúrák között a különbségek. Ha nem megfelelően kezeljük ezt a helyzetet, akkor az üzleti ciklusok még nagyobb hézagot teremtenek különböző országok között. A válság alatt ezt az elméleti feltételezést meg is tapasztaltuk. Az EMU nem volt teljesen kialakított folyamat, és ez válságos időszakot teremtett. Az LKB stabilizálta az inflációt az euró térségben, tehát ezzel feladatát ellátotta. Támogatta a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. 2013 óta ezért több mint 11 millió új munkahelyet teremtett az eurótérség. Jelentős lépéseket tettek annak érdekében is, hogy az EMU architektúrája ellenállóbb legyen, a közös bankfelügyelettel, Eh, amely nagyon fontos az európai stabilitási mechanizmus szempontjából is, így a, ha szükség van rá, segíteni tudnak az tagállamoknak. Azonban van még tennivalónk. Az infláció továbbra is az egyik legfontosabb feladat, bár eh, a növekedés bizonyos mértékig stabilizálódott, azért továbbra is eh, csak nagyon szerény mértékű. Továbbra is támogatnunk kell a monetárpolitikánkkal, ameddig csak kell, annak érdekében, hogy meg találjuk a megoldást a kihívásokra. A monetár politika nem megfelelő támogatást kapott a fiskális és egyéb szakpolitikák részéről. Így alacsonyabb a növekedés és az infláció, mint amennyi lehetett volna. A válságos idők megint csak emlékeztettek egy alapvető tanulságra. Ahogy szélesedik az eurótérség, meg kell erősödnie is az intézményes struktúrájának. A legfontosabb feladat, hogy megfelelő uniót teremtsünk a tőkepiacokon is, a megfelelő eszközök segítségével és a kiegyensúlyozott a pénzügyi struktúrák segítségével az euró térség diversifikációja, akkor erősségünké válhat, nem gyenge pontá. Ezért ögyesíteni kell az egyes országokat. Ezen kívül a piac felfoghatja a különböző sok hatásokat is. Elképzelhető nagyobb a kihívás a projektek vonatkozásában a megegyezés terén. Ez nagyon fontos a döntéshozó folyamat szempontjából. Egyetemű mandátumra, teljes demokratikus támogatásra van szükség, főleg úgy, ahogy az eurótérség növekszik. For deepening and the two should be treated together in policy. Amikor a szakpolitikákról szó van, nem szabad elfeledkezni minden aspektusról. Az egyes tagállamoknak azonban megvan a saját felelősségük is. Ha az egységes valótát elfogadják, ez sok lehetőséget is teremt, de ezeket meg is kell ragadni. Vannak erre példák a történelem során. Biztos vagyok benne, hogy az térségben található országok minden feltételnek megfelelnek, hogy sikeres tagok legyenek, ezért ez mindenki számára rendkívül fontos. Akár csak az, hogy az országok elfogadják először a, történ- a szabályokat, mielőtt csatlakoznak, Állandóan arra kell törekedni, hogy a makropotenciális intézkedéseknek megfeleljünk, hogy megfelelően irányítsunk, és megerősítsük a szakpolitikákat. A nemzeti és az EU-s intézményeknek állandóan javítaniuk kell intézményeik működésén és, irányi, és az irányításon. A konvergenciát támogatni kell. Minden tagállam érdeke tehát, hogy logikusan járjon el. A frontloading rendkívül fontos, hiszen a konvergencia a későbbiek során nem bizonyulhat elegendőnek. Ami a hosszú távú kamatokat illeti, nagyon sok országban nem sikerült megfelelően lökést adni az állami, illetve a magánfinanszírozásnak. Nagyon sok országa amely később csatlakozott, pozitív eredményeket tudott felmutatni. Az euró térséghez csatlakozni kívánó országnak készen kell állnia nem csak az egységes valótára, de a bankunióra is szorosan együtt kell működnie a saját banki felügyelő szerve, illetve az EKB között. A potenciális gyenge pontokat ugyanis fel kell tárni. A kérdés, hogy tágítsuk-e az eurótérséget, politikai döntés kell, hogy maradjon, amelyet közösen kell meghozni az állampolgároknak és választott képviselőiknek. sikeres részvételhez szükség van megfelelő feltételekre mindenki részéről, végezetül. Hadd mondjam el, hogy nem arról kell érvelni, hogy mi a fontosabb, a mélyítés vagy a kiterjesztés az EU-n belül, megfelelő intézkedésekre kell elsősorban koncentrálni, mind politikai, mind gazdasági síkon. A parlament feladata ilyen kívüli jelentőségű. A, leg, a jogalkotó integrációt a nemzeti parlamentek segíthetik elő, illetve a az európai és a nemzeti érintetteket elszámoltathatják a megfelelő elvégzett munkaért, vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a nemzeti parlamenti képviselők illetve az európai parlamenti képviselők szólhatnak hozzá. Köszönöm szépen. Kretu asszonyjal kezdjük a román szenátusból. Kérem, ne felejtsék el, hogy mennyi idő áll rendelkezésükre, mert nagyon sokan szeretnének hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen. A 13-as cikknek megfelelően rendezett konferenciákon sokszor vettem részt, és szinte unalmasnak tűnt, hogy sokszor elhangzott az, hogy az európai valóta egészségéhez nem arra van szükség elsősorban, hogy az állami költségvetést egyensúlyozzuk ki. A rugalmassági és stabilitási paktum nagyon fontos. A másik jelentésben azt olvastuk, hogy a deficitek és a többletek egyensúlyban tartására sürgősen szükség van, és ez mindenki számára csak jó lesz. Ennek csak örültem, mert igazam volt, de sajnos nem vagyok nagyon boldog, mert ez csak az eurótérségre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a valutával foglalkozunk, de ugyanakkor az Európai Unióval nem. A lényeg, amit mondani szeretnék, az az, hogy a nem euró térségbe vagy az EU-ba tartozó államokat be kellene vonni a döntéshozó folyamatba. Mert most csak szinte azok vesznek részt ebben, akik már tagjai az egységes piacnak, és csak ideiglenes derogációval rendelkeznek. A legfőbb kereskedelmi partnereik és beruházóik az eurótérségből kerülnek ki. Ők ugyanolyan áldozatai lehetnek a válságnak, mint a jelenlegi tagok. A közös európai költségvetés, illetve a szabályok miatt. Ez az euró nem euró közötti különbségtétel az oka szinte mindenütt az euroszkeptikus nézeteknek. Ez veszélyes is. Ha meg akarjuk védeni az eurót, másképp kell eljárnunk. Én úgy gondolom, hogy biz, bizalmat kell kelteni benne, és csak akkor lehet erősebb, hogyha egyre nagyobb a bizalom mind az Unióban, mind az Euróban a kockázat ellenőrzési és az kockázat megosztási mechanizmusok segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pimenon úr következik uh, Lettországból. Köszönöm szépen. Ami az eszmecsere legfőbb témáját illeti, a gazdaság irányítást az EMU-n belül, a válasz, a stratégiai felvizsgálata a stabilitási és növekedési paktumnak. Ez prioritás, hiszen nagyon fontos, hogy hogy tudjuk az eredményeket értékelni, hogyha valamilyen strukturális deficit eh, eh, merül fel. Ezt újra kell gondolni. Eh, sajnos politikai hibák is előfordulhatnak. A strukturális egyensúly kialakítása is fontos. Másodszorban and thus of the structural deficit should be based on a considerably longer time gap than the two Hosszabb időszakot kell alapul venni, mint a jelenlegi két év, legalább három vagy négy éves időszak lenne jobb. Harmadsorban a stabilitás és növekedési paktum rugalmasságát ki kellene terjeszteni, főleg úgy, hogy a a különböző programokat a deficit kalkulációból ki kell venni, annak érdekében, hogy az oktatásra, a digitális területekre, az új munkahelyek teremtésére fordíthassuk. És persze az aranyszabály az állam háztartásban az kellene, hogy legyen, hogy útmutatás legyen a fiskális politikák vonatkozásában hogy csak azért vegyenek kölcsön, hogy beruházzanak belőle. Ez gazdasági növekedés is támogatna. Jelenlegileg az állami beruházások zöme a fenntartható fejlődés érdekében történik, és ez nagyon fontos az EU számára. Amennyiben nem változik a politika ezen a területen, biztosan nem fogunk sikerre járni. Köszönöm szépen. Now it's the turn of... Köszönöm szépen. Most egy európai parlamenti képviselő jön, Alfred Stant. Köszönöm. Egyre nehezebb az eurozónáról beszélni stratégiai szempontból. Technokrata intézkedések kötik meg a kezünket, egy lépés előre, egy lépés hátra. Úgy tűnik, hogy egész más bolygón élnek, akik hozzászólnak ehhez. A legtöbb nemzeti parlament nem igazán tudta követni, hogy mi történt. A bankunió, a tőkepiaci unió. Yes. National budget deficits are under control. So have most ami a nemzeti adóságot illeti, ezzel sem tudunk megbírkozni. Ami az eurozónát illeti, ez elsősorban politikai jellegű projekt, de végül is egy sakkjátszmához hasonló játéká válik. Lehet két megoldás, térjünk vissza stratégiai politikákra. Bár vannak itt győztesek és vesztesek is. Tisztázzuk, hogy hol van a veszteség, és találjunk valamilyen kiegyensúlyozottabb megoldást. És döntsük el, hogy tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Ez volna az ideális megoldás az eurozóna fejlődése terén, de ez sajnos nem így lesz. A második az elmúlt évek technokrata jellemzőire vonatkozik minimális előrelépéshez többre van szükség. A tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy ez nem így van. Új alapon kell elkezdeni a munkát. Sajnos az elkövetkezendő válságra nem leszünk felkészültek, Sajnos be, bekövetkezett a Brexit is, bár a britek egyébként csak akartak az eurozónához csatlakozni. Köszönöm szépen. Szuszek óra horvát parlamentből, tessék. Sorry. Thank you, Madam Chair. Deal... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, horvát nyelven fogok felszólalni. Ezt tudom, ne A gazdaság kormányzás az Európai Unióban többnyire szabályokra agyatkozik. Főleg a fiskális szabályokat az elmúlt időszakban megpróbáltuk egyszerűsíteni a stabilitási és növekedési paktum rész, révén. A az IMU-nak a fiskális adóügyi unióra kell figyelnie, ez kell, hogy legyen a cél hiszen egyelőre aszimmetrikusak a makrogazdasági sokkok. Ezt láthattuk a legutóbbi válság során is. Igen, mély recesszióba zuhantak bizonyos országok, és éppen ezért üdvözlöm azt, hogy van egy stabilitási mechanizmusunk, amelyel az euróvezet tagjait segíteni lehet, ha pénzügyi nehézséggel néznek szembe. A makrogazdasági hiányról szóló eljárás az európai szemeszter mechanizmusát erősítene. Megfelelő mechanizmust kell aktiválnunk akkor, ha a tagállam túlzott makrogazdasági egyensúly hiányjal küzd. Azok az országok, amelyek nem hagyják végre az ajánlásokat, az eljárás korrekciós részébe kerülnének. A banki unió nagyobb szintű integrációt igényel, de még magasabbat a tőkepiaci unió. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hollandiából Slotwigót tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Szentenió úrtól szeretnék valamit kérdezni. Olvastam e- egy tweetjét, a pénzügyminisztériumunknak válaszolt Huxtra úrnak aki azt mondta egy tweetjében, hogy a holland parlament az euróvezet átláthatóságának nagy fontosságot tulajdoni. Szentanyó úr azt mondta, hogy a 2019-ben eredet intézkedések kapcsán az átláthatóság fokozatosan zajlik majd, kerül majd bevezetésre, de akkor megkérdezném, hogy 2020-ban mit fognak tenni azért, hogy javuljon az átláthatóság, és tudna-e mondani valamit arról is, amit Peter Omzicht kollégámtól kapott a holland parlamentből, ugyanis van néhány javaslatunk, amely arra vonatkozik, hogy gyorsabban kellene rendelkezésünkre bocsátani azokat a jogalkotási anyagokat, amelyeket a tanács oda. Köszönöm. Köszönöm. Piszláró úrnak adok szót, aki parlamenti képviselő. Pessimista vagyok, ami a jövőt illeti. Itt ma félve nézünk a jövőbe, megpróbáljuk elképzelni a Green Deal-t, de akkor megpróbáljuk most elképzelni az IMU-t is. Az Econ csoport tagjaként megszállottan foglalkozom azzal, hogy a szerződés előírja, hogy csatlakozunk az euróvezethez, ez nem opcionális. Vannak olyan országok, amelyek készen állnak, hogy csatlakozzanak, és olyanok is, amelyek nem. És vannak olyan országok is, amelyek furcsa módon készen állnak, de nem akarnak. Ezekkel az országokkal kell együttműködnünk, az állampolgáraik tudatosságát kell növelni, mert ez itt technokrata hát az országokat pedig segítenünk kell, akik nem állnak készen. Tehát vigyük tovább ezt a folyamatot a Brexit után, még jobban össze kell fognunk, hogy a jövőre nézve jobb legyen a projektünk. Az Európai Parlament előadójaként én foglalkozom a BIK-kel és a befektetési programokkal, nagyon elégedett vagyok, hogy lesznek eszközeink az ösztönzésre. Egyrészt ott van a ö, jogi kötelezettség, de itt vannak ezek az ösztönzők is. Így a bővítési folyamatban lesz eszközünk, csak ügyelni kell az egyensúlyra, átlátható módon kell ezeket az eszközöket használnunk, mert elszámoltathatónak kell lennünk az állampolgáraink számára. És koordinátorként hangsúlyoznám még azt is, hogy a konvergencia kulcs, a valós konvergencia. Úgyhogy amikor a Green Deal-t emlegetjük, ne feledjük, hogy van itt a szociális beruházás gyerekekbe, oktatásba, digitális képességekbe való befektetés, mert a konvergencia így építhető ki az Unióban, és így lehet az euróvezetet is bővíteni. Köszönöm. Köszönöm. Lalovacs úr kap szót a horvát parlamentből. Köszönöm szépen. Kedves képviselők, az euróvezet fenntarthatósága az Európai Unió tagállamait arra ösztökélte, hogy megegyezzenek a bankunióban új intézmények létrehozásával, és ösztökélte őket az átláthatóság előre mozdításában is. Így kibővült az euróvezet irányítása a kormányzása. Viszont a bankunió még nem teljes. Tudjuk, hogy ott van a betétbiztosítási rendszer, a viszontbiztosítás és a kockázatbiztosítás. A bankunió uniós szinten az adóügyi kibúvókat kell, hogy szabályozza. A tőkepiaci unió az egész Európai Unióra ki kell, hogy terjedjen. Kérjük a beszélőt, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, mert a tolmánnak sok nem tudnak lépést tartani vele. Köszönjük. A jogalkotói keret igen széles. Van egy csődszabályozási keretünk, és van egy rendszerünk a hatákon átnyúló befektetésekre. Örülünk, hogy a tanács ezekkel a területekkel foglalkozik. Az euróvezet ajánlásai a bankunió kiteljesítését és a piaci unió kiteljesítését kérik. A cél a monetáris unió elmélyítése. Koszor úr kap szót, szintén a horvát parlamentből tessék. Elnök asszony, kedves kollégák! Az intézményi módosítások mellett az Európai Unió építményét kell erősítenünk. Így a tagállamoknak gondoskodni kell a szabályok végrehajtásáról és a mechanizmusok tiszteletben tartásáról. A tagállamok koordinációs mechanizmusban kell, hogy részt vegyenek, de úgy, hogy úgy érezzék, hogy ők maguk tartják kézben a reformokat. Ki kell teljesítenünk a bankuniót, fel kell állítanunk a tőkepiaci uniót, és emellett különböző védelmi mechanizmusokat kell az euróövezet szintjén megteremtenünk. Horvátországban a makrogazdasági egyensúly hiányt csökkentettük, és ezért az átváltási mechanizmustra vonatkozó levelünket be is nyújtottuk önöknek. A tárgyások során elmondtuk, hogy készen állunk arra, hogy elkezdjük az eljárást, az intézmények pedig elmondták, hogy hajlandóak kibővíteni az euróövezetet. Horvátország szándék nyilatkozatában hat területről tett említést a az LKB-val és egyéb bankokkal való együttműködésről beszélve, a makroprudenciális eljárásról és a pénzmosás elleni harcol, harcról, valamint a statisztikai adatok összegyűjtéséről és közétételéről. Horvátországnak szándékában áll 2020 közepére elérni ezeket a célokat. Ezzel bizonyítjuk, hogy komolyan gondoljuk a csatlakozást. Politikai felelősségünk is van, és ennek kontextusában a parlament szerepe kulcsfontosságú. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Mavridis képviselő az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen beszélek. Az a véleményem, hogy a reál gazdasági konvergencia a nemzetgazdasáink között a lehető legjobb megközelítés. Hogy folytassuk az európai egység folyamatát és csak is így tudjuk kihúzni a talajt a populisták lába alól, illetve azok alól, akik az európai víziót meg akarják semmisíteni. Mindenképpen reális konvergenciára van szükség a nemzetgazdaságok között, és hogyha ez a célunk, akkor tovább kell haladnunk, és pedig tudnunk kell, hogy milyen eszközökkel érhetjük ezt el. Ez a második ciklusom itt a parlamentben, és néha az a véleményem, hogy itt minden ismétlődik a végtelenségig. Most példákat is szeretnék erre mondani. Az európai szemesztetre gondolva egy nagyon konkrét dolog. Frakcióként évek óta azt javasoljuk, hogy szociális és környezetpolitikai kritériumokat is fel kell venni az európai szemeszterbe a struktúra és a mélyítés tekintetében, tehát bizonyos gazdaságpolitikai eszközök tekintetében. Tehát a gazdasági és monetáris unióra szükség van. Én eh, közgazdász vagyok, és nem beszélhetünk úgy a közös piac mélyítéséről anélkül, hogy ne fejezzük be a bankuniót. Nem, nem elképzelhető így. Elképzelhető, hogy vannak eh, technikai problémák, de Világosnak kell lennünk, hogy a fő probléma a tehát bizonyos tagállamok politikai álláspontja, tartása. Az utolsó megjegyzésem, tehát a 2050-es Európa egy átmenetről beszélünk, de ennek az átmenetnek realistának kell lenni. Szerintem ez a legjobb megközelítés mindazok számára, akik osztják az Európáról alkotott álmokat. Különben új problémáink lesznek a közös vízióhoz vezető úton. Köszönöm. Köszönöm. Most be, Geher úr a Bundestag részéről. Igen, tisztelt elnökség, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Az eurozóna kormányközi struktúrával bír. És a jelenlegi vitában pedig arról van szó, hogy bizonyos bilaterális államközi megállapodásokat európai joggá kell tenni. Természetesen eh, demokratizálni kell a döntéshozatali folyamatokat, de a nemzeti parlamentek szerepét is hangsúlyozni kell, főleg amikor a költségvetésről és az adójogról van szó. De hát létezik itt a six-pack, a two-pack, a hatos és a kettes csomag, és ennek tekintetében itt a növekedési paktumot pedig eh, végre kell hajtani azon országok számára, amelyek kicsit kisiklottak, vagy eh, ahol válságkezett fenyeget, segítenünk kell. Azonban legyünk eh, óvatosak eh, abban a tekintetben, hogy a zöld beruházások pénzügyi kedvezményben részesülnek. Természetesen a PCCL és a backstop tekintetében is végre kell hajtani a folyamatokat, de természetesen a bankokra leselkedő kockázatokat meg kell szüntetni. Ez ugyanúgy vonatkozik a mérges hitelekre, mint az állampapírokra. Az összes tagállam érintett, és az eurózóna közös költségvetése megfelelő lépés a jövőbe, hogy a tagállamok nemzetgazdaságainak versenyképessége megmaradjon. Fontos az, hogy ne legyenek átfedések a támogatási politikában. És itt egy 280 milliárd eurós összegről van szó, amelyekkel segíthetjük a gyengélkedő tagállamokat. Tehát összefogva szeretném elmondani, hogy jó érveink vannak, amellett, hogy hagyjuk nyitva a további összenövés lehetőségét. Köszönöm szépen. Most Varcis úr Ciprusról. Be kell, hogy valljam, hogy a jelenlegi pénzügyi architektúra a pénzügyi válságra adott válaszként értelmezhető. Most pedig új kihívások vannak, és ezekhez kell alkalmazkodnunk. Nagyon ambiciózus céljaink vannak, tehát például a digitális változások tekintetében is több átláthatóra van, átláthatóságra van szükségünk, szeretnénk több bizalmat a polgároktól, több politikai felelősséget akarunk, és megbízható költségvetési szabályokra van szükség. Ez nagyon fontos, hogy tovább fejlesszük a gazdasági és monetáris uniót. Döntő azonban hogy a betét biztosításnak legyen egy közös európai rendszere. Ez szükséges a bankunió megvalósításához is. Nagyon fontos az, hogy a szolidaritás alapelvét is fenntartsuk a tagállamok között. A betétbiztosítási rendszer jelentőségét nem lehet hangsúlyozni, hiszen így minden betét egyenlő, attól függetlenül, hogy melyik országban történt a betét kihelyezése. Így a paradox divergenciát elkerülhetjük, és európai szinten garantálhatjuk a betétek biztonságát. És szeretném élesen kritizálni azt, hogy a takarékossági intézkedéseket hogyan ítélik meg. Tehát a gazdaságpolitikai alkalmazkodás nagyon nehéz volt, saját magunk is átéltük. Igazából sürgőségi intézkedésekként verték át az érintett országokon. De hogyha a betétbiztosítási rendszerről van szó, akkor erről nem akarnak hallani tehát lehet, hogy 2024 után. Köszönöm, köszönöm szépen. Most Márquez úr az EP részéről. Köszönöm szépen. Portugálul anyanyelvemen szeretnék felszólalni. A interparlamentáris ülés kapcsán Mindenekelőtt szeretném kifejezésre juttatni, hogyha a valutapolitikánknak az eurót kell megmentenie, akkor azért, mert az eddigi gazdasági kormányzás nem mutatkozott hatékonynak. Még akkor is, hogyha 2015-ben a bizottság tett egy közleményt, hogy több rugalmasságot engedélyez ebben a tekintetben. Ahogy az ECOFIN Soros elnöke mondta, a növekedést kell szorgalmaznunk, de ez a növekedés legyen fenntartható. És nagyon fontos az, hogy a költségvetések egészségesek maradjanak. A növekedésnek alapszabálynak kell maradni az Európai Unióban. Az európai innovációs megközelítés is egy jó tendencia, és ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos európai nemzetgazdaságokban takarékossági politikát vezettek be. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyek beruházás barátok, tehát főleg a, a zöld beruházásokra gondolok. Ez legyen egy arany szabály. Szükségünk van az európai szemeszterre is, amelyet befogadóbbnak építünk ki. Az is fontos, hogy a fenntartható növekedés legyen a növekedés alapja. Több rugalmasságra van szükségünk a növekedésnél, és kontraciklikus és nem prociklikus szabályokra van szükség. Szükségünk van arra, hogy az európai stabilizációt erősítsük, ehhez pedig a bankuniót végre kell hajtani. Én is említem a betétbiztosítási rendszer fontosságát, amelyet úgy szintén végre kell hajtani. Végezetül pedig eh, a makrogazdasági egyensúlyra húz, eh, hívom fel a hangsúlyt. Ezeket a szabályokat pedig eh, minden esetben azonos feltételekkel kell alkalmazni. Köszönöm. Tavro képviselő Ciprusról. Az anyanyelvemen fogok hozzászólni, görögül. Ekonomikon, politikon, Köszönöm szépen. Az eurozóna tagállamai eléggé világos céljai vannak, növelni kell az ellenálló képességet, hogy az országok védettek legyenek a különféle megrázkódtatások ellen. Azonban még mindig különféle kihívásokkal szembesülnek a különféle tagállamok. Annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat leküzdjük az egyes tagállamokban, sajnos olyan szabályok jöttek létre, amelyek nem túlságosan átláthatóak, és nem túlságosan barátságosak. Tehát Ezeket a bonyolult szabályokat egyszerűsíteni kell, és a mai feltételekhez kell őket alakítani. Az Európai Bizottság pedig késznek mutatkozott, hogy egy meghallgatást szervezen minden érintett számára. Ami a pénzügyi felügyeletekre vonatkozik. Reméljük, hogy ennek pozitív visszhangja lesz. Hiszen a jelenlegi keretfeltételeket csak is így lehet egyszerűsíteni. És így végre a mai és a jövőbeli kihívásokra építhetünk, illetve hogyan tudjuk ezeket leküzdeni. Végezetül pedig szeretnék utalni arra, hogy a nemzeti parlamenteknek katalizátor szerepet kell vállalniuk amennyiben az európai szemeszter részét képzik. Hogy hatékony legyen ez a döntéshozatal, a pénzpolitika, költségvetés politikát demokratikusabbá kell tenni. Mr. Luigi Maratin. Köszönöm szépen. Luigi Maratin úr következik Olaszországból. Köszönöm szépen, csak egy-két gyors gondolat. Először a BIK-ről. Ahogyan ez most alakul, úgy tűnik számomra, hogy a BIG egyre inkább veszélyesnek tűnik, mert ez a beruházásokat kellene támogassa, ami jó dolog, de ami az európai integrációhoz kellene az gyakorlatilag a stabilizáció. Úgyhogy a stabilizációs funkciónak talán kicsit jobban kellene nyomon követni és figyelemmel kísérni, mert nyilván ez kapcsolódik egy csomó más területhez is, hiszen a lényeg az, hogy a stabilizációs funkció létezzen az euró költségvetésben, és erre figyelnünk kell, hiszen a végrehajtás terén bizony vannak hiányságok, hiányosságok. Az aszimmetrikus sokkok uh, tanulmányozása például nagyon fontos lenne. A másik dolog, hogy a legfontosabb dologra koncentráljunk, nevezetesen, hogy valamilyen biztonságos ö, ö, eszköz ö, és állami határ ö, ö, kerüljön bevezetésre, ö, ami az adóságokat illeti. a kereskedelmi bankokra is oda kell figyelni, és az output alapú fiskális szabályokra is koncentrálni, sem az ex ante, sem az ex post megoldások nem megfelelőek. ugye valószínűleg az, állami adós, az államadóságok is befolyásolják ezek alakulását. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Be kell jelentenem, hogy most már nem lehet további hozzászólókat felvennünk a listára, mert különben nem lesz rá idő. Csudeszki úr következik Lengyelországból, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Biztos urak és hölgyek, kedves kollégák! Lengyelország támogatja ezt a támogató programot. Támogatjuk a konvergencia és a versenyképességi programot is. Szeretnénk, hogyha több lenne a támogatás, főleg olyan országok esetében, akik nem az eurózónában vannak. Nagyon fontos tehát, hogy a gazdasági konvergenciát támogassuk ott. A következőket támogatja Lengyelország, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, és főleg az eszközökre vonatkozó költségvetést, Szeretnénk, hogyha az arány 7-3-2 lenne. Szeretnénk megfelelő eszközöket az eurozónán belül és kívül is. hiszük, hogy a folyamat során az egyes tagállamok hatását is figyelembe kell venni, illetve azt a befolyást, amelyet az Európai Bizottság javasol a csomagokon keresztül. Lengyelország üdvözli azt a tényt, hogy a javasolt megoldások ezen programok vonatkozásában megfelelnek a gazdasági irányítási elveknek az európai szemeszter keretén belül. Lengyelország abban hisz, hogy konvergenciát kell megcélozni EU szerte és az egyes tagállamokban is. Nem szabad a már létező különbségeket mélyíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig difáció úr következik, aki az EGSB jelentés készítője a fenntartható növekedés témájában. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tekintettel a fenntartható fejlődésre az európai szemeszter kereszt, keretén belül a termelékenység, a növekedés, a versenyképesség vonatkozásában Nyilvánvaló, hogy olyan stratégián kell alapulnia ennek, amely hosszú távú. Szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát hosszú távú stratégiára van szükség, amelynek meg kell oldani azokat a problémákat, amelyek a zöld megállapodás, a Green Deal és a digitalizálódás miatt merülnek fel a munkahelyeken és a cégeknél. Tehát segíteni kell az irányításban, az állami beruházások és a, az innováció, a kutatás támogatása segítségével. Ezeknek kedvező feltételeket kell teremtenie az állam és a magánberuházások segítségével is, az állami garanciákat Rendkívül fontos tehát, hogy a stabilitás és növekedési paktumot felülvizsgáljuk. A bizottság a gazdasági irányítás felülvizsgálatát már előirányozta, ez rendkívül fontos szerintünk. Nagy érdeklődéssel hallgattam Gentiloni biztos urat, amikor azt mondta, hogy arról van szó, hogy a legfontosabb úgy átalakítani a már létező szabályokat, hogy a jövőnkre pozitív hatással legyenek. Ez nagyon fontos a szociális pillér szempontjából, illetve a civil társadalom szempontjából. Itt Brüsszelben, a Gazdasági és Szociális Bizottságon belül próbálunk konstruktívan fellépni, és az egyes tagállamokban segíteni az irányítás aktualizálásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Márkez asszony következik, az Európai Parlament képviselője. Vou falar em português uh, e gostaria de dizer o seguinte, agradecer as intervenções. Köszönöm szépen. Először is köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Olyan vita ez a nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt, amely üdvözlendő. Nagyon fontos, hogy a másik oldalról is, a nemzeti parlamentek szemszögéből is részt vegyünk ezen vitákban, mert nagyon érdekesek, és így különböző véleményeket oszthatunk meg itt egymással. Mert hát az igaz, hogy mások és mások a kompetenciáink, azonban együtt tudunk hozzájárulni az európai politikák végrehajtásához. Röviden, még egy-két gondolatot engedjenek meg. Az első a gazdaság és monetár unió alapja. Az római szerződés évfordulója alkalmából a portugál miniszterelnök utalt erre is. Úgyhogy a kérdésem a következő. Politikai döntés született, de aztán nagyon lassúvá vált a folyamat. Kérdezem, hogy most mi a helyzet? hova jutottunk az utolsó roadmap vonatkozásában, amelynek a célja az volt, hogy mélyítsük el a gazdasági és uniót. A második megjegyzésem a Green Deal-re vonatkozik, a gazdasági növekedésre vonatkozó stratégia vonatkozásában. Itt azt hiszem két dologra van szükség az átmeneti időszakban. Az egyik a nagyobb rugalmasság, mert mindannyian tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy még bonyolultabb lesz valami. Azonban ugyanakkor szükség van, van egy egyszerű paktumra is. A kérdésem tehát a következő. Ma hogyan tudjuk ezt a két célt összeegyeztetni? Egyrészt a rugalmasságot, másrészt az egyszerűséget. Én pedig a KFP-ről készítek jelentést, az Eurogroup elnökétől kérdezem, hogyan foglalkoznak a BIK-kel a KFP eh, javaslatban 2027-ig. Köszönöm szépen. Olaszország, köszönöm szépen mindannyiuknak eh, a hozzászólásokat. Eh, nos, ami újdonságként kiderült a vitából, hogy mi a helyzet a saját forrásokkal. Szerre oda kell figyelnünk, mert ezek a fiskális helyzetét is befolyásolhatják a különböző országoknak, úgyhogy a reformok finanszírozása az nyilván más forrásokra is van szükség. Például az EKB már utalt erre, nem szabad elfedkezni ugyanakkor az éghajlati kérdésekről, környezetvédelemről. Ami az LKB-t és a monetáruniót illeti. Nyilván az inflációt kell támogatni, mert ez nagyon alacsony maradt, illetve nem szabad elfeledkezni a gazdasági fejlődésről sem. Aztán hallottunk a fiskális politikáról is, eh, mert ugye Panetta doktor elmondta, hogy itt hiányosságok vannak. Aztán persze vannak olyan eszközök, eh, amelyeket arra használnak fel, hogy a monetár uniót ö, eh, erősítsük, de ezek nem érkeztek el a gazdasági szférába, például a mikrogazdaságokra gondolok itt Európában a likviditás nem jutott el a mikrovállalkozásokhoz. Tehát nagyon jó lenne, hogyha megfelelő eszközöket találnánk a reálgazdaság támogatására. Aztán az EKB misszióját is felül kellene vizsgálni, egy kicsit a foglalkoztatottságra is gondolni kell Dombrovszki alelnök úrnak köszönöm az elmondottakat, hiszen a bail-inről is szó volt, nem szabad elfeledkezni a bankokról sem, ami egy nagyon kényes kérdés. Minél szigorúbbak a bank szabályok, a banki szabályok, annál nehezebb a helyzete az állampolgárnak. Végül pedig nagyon sokat hallottunk a bankunióról és a piacok uniójáról. Ez nagyon fontos itt Európában, mert nem szabad elfeledkeznünk a nehézségekkel küzdő emberekkel. Vannak olyanok, ugyanis például Olaszországban, akik nem tudják kifizetni a lakbérüket. Köszönöm szépen, Gáravája úr következik Olaszországból, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Gyorsan egy kérdés. Altieri miniszterelnök néhány héttel ezelőtt azt a feltételezést mondta el, hogy esetleg lehetne megoldást találni a problémákra. Második dolog, a problémánk főleg Olaszországban, de azt hiszem Európában is az, hogy nem nagyon van megfelelő ütemű növekedés. Ugye az elmúlt negyed évben válság volt Kínában is, és hát ha minden igaz, az idén a nulla növekedés lesz az idén, ami a KKV-kat illeti. Kellene valamit tenni annak, annak érdekében, hogy segítsünk nekik eddig még egy fityink se érkezett a reálgazdaságba a KKV-k számára. Ezzel kapcsolatban mit szándékoznak tenni? Oké, okay, now, Miss... Rendben. Mika Levúr következik Máltáról, parancsoljon. Monita, e ma manco uno fa dal nascente. Köszönöm. A pénzünket konszolidálhatjuk, viszont semmit sem fogunk tudni megmenteni, mert a társadalmi és a környezeti hatásokkal nem foglalkozunk. Málta nemzeti szinten eh, nagy GDP növekedést tud felmutatni, és vannak nagy tartalékaink is, hogy az esetleges válságokkal megküzdjünk. Nem lennénk őszinték akkor, ha arra gondolnánk, hogy a szolidaritás csak pénzt jelent. Az egyik legkisebb tagállamok, tagállam vagyunk, és én egy olyan jövőt szeretnék, ahol nem a megtakarításokat kellene konszolidálni, hanem az életmódunkat kellene erősíteni. Így nagyon várom már a Green Deal-t, és a, egy bizonyos szociális megállapodást is, köszönhetően Dáli biztosnak, ez segíteni fog bennünket abban, hogy erős legyen Európa, és hogy változtassunk az üzletkötési politikánkon, valamint a politizálásunkon. Olyan mechanizmusokat kell létrehozni, melyeknek közepébe az európai állampolgár kerül. Így nem olyan megoldásra van szükség, ami mindenki rejtségesen ráhúzható, hanem rugalmas adóügyi rendszerekre. Hagyjuk, hogy az országok fejlődjenek az egységes Európában. Köszönöm. Finországból Vamamaki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Finnül szeretnék beszélni. Nagyon helyes az, hogy a gazdasági kormányzási mechanizmusokat meg kell újítani. De azért igazából nagyon fontos az, hogy intelligensen lesz a dolgot tenni, és úgy, hogy mérhetőek legyenek az eredmények. Hiszen csak is így tudjuk a termelékenység növekedést is garantálni. Ugyanakkor a költségvetés politikai szabályoknak is nagyon egyszerűnek és átláthatónak kell lennie. Hogyha szeretnénk megmenteni a gazdaság és monetáris uniót, akkor a saját adósságunkat is csökkenteni kell, a saját gazdaságunkat is erősíteni kell. Tehát így az állami gazdaságot is, és így tudjuk a versenyképességet megőrizni. Azonban nagyon nehéz az, hogy a bankok és az állam közötti kapcsolatokat gyengítjük, hiszen nagyon fontos az, hogy az állam tud a bankoknak segítségét nyújtani, tehát a kapcsolatnak véleményem szerint fent kell maradni. Van egy közös felelősségünk, és igazából a nemzeti döntéshatalom is gyengébb lesz, és ez azt jelenti, hogyha erősebb az európai aspektus, akkor gyengül a nemzeti és a nemzeti költségvetési politika is. A bizottság hatalmát természetesen támogatjuk, azonban eh, meg kellene azt is nézni, hogy eh, hogyan kaphatnának a nemzeti parlamentek eh, megfelelő szerepet, hiszen őket választják meg ezekben a dolgokban a választópolgárok. Köszönöm szépen! Az utolsó felszólalónk Giannako Mariori, mondja, Görögország. Kiria Proedre. Köszönöm szépen. A mai találkozó nyilvánvalóan minden résztvevő számára nagyon érdekes. Szerintem a gazdasági és monetáris unióban való elmélyedéshez szükség van a közös adópolitikára is, erről meg vagyok győződve. Szentino úr és Dombrovski úr véleményét szeretném hallani hiszen itt egy európai párbeszédről van szó, az esetleges szerződéses módosításokról. Nyilván részben nem módosíthatjuk a szerződést, viszont meg kell találnunk az eszközöket arra, hogy az állampolgárok kívánságait is figyelembe vegyék. Ehhez szükség van a párbeszédre, a tényleges tartalmi párbeszédre. Itt a lényeg, az, hogy megállapítsuk, hogy pontosan mit szeretnénk. Csak a status quo-t szeretnénk? Még akkor is, ha ez problématikus? És akkor is, ha egyáltalán nem kielégítő a politikusok számára? Vagy egy másfajta politikai irányítást szeretnénk megvalósítani? Csak így lehet életet lehelni a gazdaságba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. To our uh, guests for uh, uh, a, a vendégeknek megadom a szót, hogy rövid zára megjegyzéseket tartsanak. Ugyanabban a sorrendben fogjuk. Két percet adok mindenkinek. Trávon Márics az első tessék. Köszönöm, akkor megpróbálom, megpróbálom nagyon tömören elmondani, a véleményemet, ami igen nehéz, ezután a gyümölcsöző párbeszéd után, és a sok megjegyzés után, ami elhangzott. Ilyen röviden válaszolni nehéz. De azért úgy érzem, hogy egyetérthetünk azzal, hogy megfogalmazzuk a korábbi tanulságokat. Az adóügyi szabályok jelentősen megváltoztak, kiigazítottuk ezeket azért, hogy harcolni tudjunk a jelentős pénzügyi és gazdasági válsággal világszinten, de az Európai Unióban is. Mindannyian saját tapasztalatokat szereztünk hazánkban, de mindent összevetve az Európai Unióban is, és úgy érezzük, hogy szükség van az adógyi szabályok felvizsgálatára, és nyilván nagyon fontos a gazdaságkormányzás. Ma reggel az ECOFIN ülésen elkezdődött ez a vita, ugyanis a bizottság elmondta az előzetes véleményét, és ott is egy igen gyümölcsöző párbeszéd zajlott le. Folytatni fogjuk ezt, mert a parlament különböző tagjai, az európai és a nemzeti parlamentek képviselői is elmondták, hogy nincs itt egy egységes megoldás, egy mindenkire ráhúzható megoldás, viszont a növekedésnek fenntarthatónak kell lennie, javítani kell a mutatókon, és emellett nem hanyagolhatjuk el azt sem, hogyha már ilyen tapasztalatot szereztünk, akkor tudjuk, hogy mit kell tenni, hogyha negatív irányba változnak a dolgok. Köszönjük szépen a megjegyzésüket, folytatjuk a munkát, és biztosak vagyunk abban, hogy végül is majd megtaláljuk a megfelelő nem csak, azt, nem csak azt mondom, hogy következtetést, hanem intézkedéseket is köszönöm. Köszönöm. Máriusz Szentén a következő. Thank you, and I would also like to thank... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a megjegyzéseket, kérdéseket. Nagy öröm a számomra, hogy itt lehetek, és meghallgathatom az önök kérdéseit. erőteljes az az akarat, hogy együtt építsük Európát. Feltettek néhány kérdést, megpróbálok ezekre konkrétan válaszolni, és lesz majd egy záró megjegyzésem is a mai témával kapcsolatban. Slotveg úr, igaza van, az átláthatóság létfontosságú a demokratikus intézmények működése miatt és ugyanilyen fontos a további integráció is. Az elmúlt néhány évben erősítettük az euróvezet átláthatóságát. Volt egy javaslat, amely a dokumentumok letéttárával foglalkozott, az euróvezeti csoport meg is beszélte ezt. Az euró vezetnek van egy munkacsoportja, ami ezen dolgozik, és van egy honlapjuk is, ezen fogjuk közzétenni a napi rendet is, és ott majd részletesebb eredményeket is közé teszünk a munkájukról. Tehát azon a honlapon található minden. Továbbá, ami nagyon fontos, a politika felülvizsgálatát folytatjuk, és állunk elébe annak, hogy ezt javítsuk. Az ECOFIN összhangban van a munka, ezen az úton haladunk majd tovább. Kérdeztek a további integrációról, valamint az euróvezet kormányzásáról. Az országvezetők dönthetnek majd a BIK mértékéről. Ez egy új eszköz, viszont nem finanszírozható más politikák kárára. Én bízom a vezetőink képességében, abban, hogy majd megfelelő eszközöket irányoznak elő, hogy a mandátum teljesíthető legyen, a cél a konvergencia és a versenyképesség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Váldes Dombrovskis következik. Thank you, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, visszatérek néhány megjegyzéshez, amelyeket már az elején hallottuk. Tehát mindenek előtt néhányan a pénzügyi szabályok megváltoztatásáról beszéltek, a six-pack és a two-pack megváltoztatásáról. Mik a következő lépések? Igen, mindenképpen egyszerűsítenénk, és szeretnénk az Európai Pénzügyi Testület tanácsait követni. Hogy a strukturális egyensúlyokat jobban elérjük. Ezen kívül megnézzük a nagyon ingadozó mércéket. Mindenek előtt egyszerűsítés, egy másik szempont pedig, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai pénzügyi szabályok hogyan tudják a beruházást szorgalmazni a digitális átalakulás és a zöld megállapodás értelmében. Viszont itt is az egyensúly a fontos, hiszen a fenntarthatóság is lényeg, ezen kívül konszenzus kell ezeken a területeken kialakítani. Tehát, hogyha potenciális következő lépésekről beszélünk, akkor jobb pozíciókat érhetünk el, mint korábban. Most közmeghallgatásokat tartottunk, tehát tegnap az Euró csoportban, ma az Ecofinban voltak eszmecserék, ma itt is eszmecserénk van, de az összes érintett megadja majd a visszacsatolását ebben a közös eszmecserében. Sok kérdés volt, a gazdasági és monetáris unió és éppen ez a fő témánk, a bankunió és a tőkepiaci unió végrehajtása a legfontosabb, és nagyon fontos a konvergencia és a versenyképesség előmozdítása. És természetesen a bizottság ezt a munkát támogatja. Kérdések voltak a kormányközi, kormányköziségről is, hogy számos euró zóna megállapodás bilaterális. Mi támogatjuk azt, hogy a közösségi módszer legyen túlsúlyban ezen a területen, tehát bilaterális megállapodások helyett európai megállapodásra legyen szükség, de az európai stabilitási mechanizmust is szeretnénk behozni az európai jogba. A tagállamok úgy döntöttek, hogy kormányközi struktúrában dolgoznak, és mi úgy gondoljuk, hogy el kell mozdulnunk a közösségi módszer irányába. Az euró térség bővítése, Horvátország, nagyon szorosan együttműködünk a horvát hatóságokkal, hogy garantáljuk a sikeres csatlakozást, Bulgáriával is szorosan együttműködünk, ami Horvátországra vonatkozik. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését. Horvátország közel áll, Természetesen az Európai Központi Bank is figyelemmel kíséri a bankrendszer működését, és az LKB pedig nem sokára bemutat egy kiértékelést is. A bizottság részéről pedig kihangsúlyozhatom, hogy az eurozóna bővítése nyitott, egy folyamat, a bizottság részéről pedig üdvözöljük azokat az országokat, amelyek az eurót szeretnék bevezetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Paolo Gentiloni. Köszönöm, elnök asszony. Két-három megjegyzésem van. Az egyik, hogy folytatnunk kell, hogy figyeljünk a külső gazdasági környezetre, hogy csökkentsük a kockázatokat, és hogy jobban összehangoljuk a fiskális politikánkat. 27 különböző fiskális rendszer van most Európában, fiskális politika, de tudnunk kell azt a tényt, hogy erős koordináció nélkül nem jutunk előbbre. És egy erősebb koordináció nélkül nem mozdulhatunk előbbre és a helyzetek pedig bonyolódhatnak. A második megjegyzésem, volt egy kérdés a stabilitási mechanizmusról. Igen, van egy közmegállapodás erről. A tárgyalások folynak. Több részletben, vagy másodlagos szempont alapján. És a tárgyalások, mint mondtam, folytatódnak az elkövetkezendő korban is Mario Centeno vezetése alatt az csoportban. A harmadik és az utolsó megjegyzése. Igen, különbözőképpen látjuk az esélyeket. Hogyha hallom azt a tényt, hogy nagyon lassú az előrehaladás a monetáris unió végrehajtása tekintetében, ez igaz. És ez részben annak is köszönhető, hogy a folyamat nehézségeket is rejt magában, de hogy őszinte legyek, ennek általában politikai különbségek az okai. És ezek a politikai különbségek jelen vannak. És ezt látjuk itt a gazdaság tekintetében is. A politikai különbségek ott vannak. Hogyan tudunk egy egyszerűbb, de rugalmasabb megoldást kidolgozni, ahogy kérték is. Nem könnyű, egyáltalán nem könnyű. Az egyetlen üzenetem, főleg a nemzeti parlamentek irányába az, hogy győzzük le ezeket a nehézségeket. Az európai intézményeknek is szüksége van a politikai szerepvállalásra, a politikai nyomásra, a politikai részvételre, amely a parlamentek részével valósul meg, parlamentek részvételével valósul meg. Ezt a problémát nem lehet technikailag megoldani politikai nyomás és politikai participáció nélkül. Ezért üdvözlöm ezt a parlamenti hetet. Köszönöm. Thank you very much. Now I give the Köszönöm szépen, Fábio Panetta parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani, hogy megszervezték ezt a vitát. Azt gondolom, nagyon sok érdekes megjegyzést hallottunk, de sajnos szorít minket az idő, minden egyes kérdésre nem tudok külön-külön kitérni. Csak szeretnék egy-két dolgot kiemelni. Többen említették azt, hogy szükség van arra, hogy a tőkepiaci uniót és a bankuniót teljes körűen lezárjuk. Ez nagyon fontos. A pénzpiacokon nagyobb kell, hogy legyen a verseny a különböző befektetői csoportok között. A tagállamok esetében a pénzügyi feltételeken kell javítani a gazdaság érdekében, ezt többen is említették. Ezen kívül azt is, hogy az egységes piacot is teljes körűen létre kell hozni, és persze a bankuniót is, illetve, hogy a különböző országok a pénzügyi forrásokhoz jobban hozzáférhessenek. Ez nagyon fontos az LKB alaptevékenysége szempontjából is, mert minél mélyebb a tőkepiaci unió, annál jobban ellet tudnak állni a pénzügyi sokhatásoknak. Ez segítene az LKB szerepének betöltésében is, mert a monetárpolitika végrehajtása érdekében jobb feltételeket tudna teremteni. Európai Bankfelügyelet. Szerintem előrelépés mindenképpen történt, főleg az elmúlt hónapok során. Most már átláthatóbb, előreláthatóbb bankfelügyelet alakult ki, és ez üdvözlendő. Biztonságos eszközök. Ez mindenképpen nagyon hasznos lenne, ha bankok és adóság, és az adósságállomány között megfelelő egyensúlyt tudnánk teremteni. Elhangzott egy megjegyzés arról is, hogy főleg a kisvállalkozások számára kellene a finanszírozási feltételeken javítani. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mik voltak a legutóbbi fejlemények, főleg a kis és középvállalkozások finanszírozása esetében, Láthatják, hogy az LKB hogyan járt el. Jelentősen csökkent minden országban az európai cégek finanszírozása, viszont jelentősen nőtt a banki hitelek mennyisége. A hosszú távú növekedés viszont nagyon fontos, főleg a nem pénzügyi, nem, nem pénzintézetek ö, igényeit kellene szem előtt tartani. Counterfactual. That is what would have happened had the ECB not started its uh, non-standard expansionary measure. Az EKB szerencsére beindította a nem standard eh, exponenciális intézkedéseit. Ami a bankok fizetésképességét illeti, nagyon fontos a jobb gazdasági környezet, kezd stabilizálódni a bankok hely, helyzete, illetve a növekedés, ez pedig jó dolog. Nos, ami a gyenge pontokat illeti, Az általános gazdaságpolitika szintjén kell fellépni, eh, hogy a növekedést ösztönözzük. Köszönöm. Köszönöm, Godzana Perezé a szó, a zárszó jogán. Köszönöm. Ami ezt a témát illeti, és itt szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, Horvátország tulajdonképpen azt szeretné, hogyha az euró térséget ránk is kiterjesszék. Ezért szeretnénk kivenni a részünket a többi európai államhoz hasonlóan ebből. Eddig új intézmények születtek, illetve a bankfelügyelet, proširenje upravljanja e, europodručjem i europskom és a szanálás szempontjából bizonyos e, feladatköröket e, átruháztak. A bankunió teljes körű létrehozásához még bizonyos lépésekre szükség van. a betét biztosítási rendszer, a garancia rendszer és további intézkedések segítségével, amelyekkel a kockázatokat csökkenthetnék. Ami a bankuniót illeti, a betétek biztosításának feladata európai szintű kell, hogy legyen, és ugyanez a helyzet a backstop mechanizmus esetén is. A kollégák említették azokat a kockázatokat is, amik a kriptovalutákhoz kapcsolódnak. Ezek kell, szem előtt tartva kellene minden kockázatot elemezni, hogy a bizalom legyen az európai ö, rendszerrel szemben. Köszönöm a részvételüket, és szeretném lezárni ezt a plenáris ülést ebben a témában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor ezt a szekciót lezárjuk, de folytatjuk a vitát az ECON szakbizottságban. 15 perc múlva kezdődik ez az ülés, aztán a nemzetközi adórendszerről. Köszönöm szépen, akkor remélem hamarosan találkozunk.